és nem kaptunk ezek ellen semmilyen kifogást, ezért ezek meg fognak történni. Zivka jelentés, népszerinti szavazás, szavazotta mindenki. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szoboda jelentés, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szoboda jelentés. Még egyszer a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Méló jelentés. A szavazást megnyitom. szavazott -e mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Vilmot jelentés. Először megadom a szót Vilmot és Líze többnek Először Vilmot asszonynak adom meg a szót. Ez a második olvasat, hogyha csak a módosítókról szavazunk. Ez a megállapodás hosszan készülődött, legalább öt évig tartott, mire eljutottunk ideig, tehát örülök, hogy ilyen erőteljes a támogatás a tisztelt házban. A biztonság és az innováció támogatása a célja ennek a kezdeményezésnek a betegek biztonsága, a betegek joga lett volna a fő cél, és sajnálattal állapítom meg, hogy ez nem kapta meg a támogatást, úgyhogy szégyeljék magukat. Köszönöm szépen, Líze kolléga. A mikrofont kérjük kapcsolja be. Igen, most már működik. Csak egy rövid magyarázatot szeretnék adni a szavazás lefolyásához. Általában a korai második olvasati megalapodásokban nincsen szavazás, de a UKIP elutasítási indítványt nyújtott be, és igazából ezért hálás is vagyok, mert ma, amikor a Brexitről is beszéltünk, ismételten esélyt kapunk arra, hogy megmutassuk azt, hogy mennyire egységes ez a parlament a UKIP elképzelései ellen, ellenezzük egy valamit eh, eltöltöttünk a belső piac érdekében, amely az európai páciensokat szolgálja és védi, és mindenkinek köszönöm azt, hogy ideig sikerült eljutnunk a tanácsnak, a bizottságnak, a parlamentnek, Glenis Wilmotnak, de hadd szóljak egy szót a munkatársakról is, akik eh, sokkal többet tettek, mint kellett volna, hogy eljussunk idáig, tehát eh, hogyha elutasítjuk ezt az indítványt, akkor az eredményt támogatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Líze kolléga. Akkor ja, szavazunk most erről a kérdésről, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nincsen további indítványt nem kaptam, ezért így a tárgyalásokat lezártnak tekintem Líze jelentés, ugyanez a helyzet. A tanácsi álláspont elutasításáról szavazzunk, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? mindenki. A szavazás lezártam, elutasítottuk, itt sem kaptam további módosító indítványt, ezért a tanácsi álláspontot elfogadottnak tekintetjük. Az Európai Parlament második olvasatát ezzel lezártuk megjelentés a bizottság javaslat elutasítására, aki támogatja ezt, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Név szerinti szavazás az ideiglenes meglapodásról, a szavazást megnyitom. -e mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jezsek jelentés, itt is egy ideiglenes meglapodásról szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, így az első olvasat ezáltal lezárult. Olbricht jelentés következik név szerint. Minősített többségre van szükség. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk további Olbricht jelentés, 1-es, 2-es módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva a hármas módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva a teljes állásolási indítványra szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Szavazatta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Olbricht jelentés név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Ashworth jelentés, hármas múlstó mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 33-as név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 5-ös név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elutasítva a 29-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 6-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva a hetes mellette, ellene tartózkodik elutasítva 8 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 30 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14 név szerint a szavazást megnyitom. a mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva 35-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva 1-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva, 9-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. es bekezdés, eredeti szöveg, hat részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk négy, negyedik rész mellette, ellene. Ezt nézzük meg, a negyedik részt, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész ügyrendi kérdés valaki részéről? Nem. Ötödik rész. Rőbis kolléga, tessék. Elnök úr, csak azt szerettem volna elmondani, hogy a 37.1-est elutasítottuk, az általános jutatásokról van szó, illetve a nyilvánosságra hozatáról. Szerintem az ötös pont ezért okafogyottá vált. Rübis úr, mondja az elnök, szerintem erről szavaznunk kell. Az egyest elfogadtuk, a 37.1-est, eddig minden négy részt elfogadtuk. Der Änderungsantrag 1. A zöldek egyes módosítóját elutasítottuk, és tovább mentünk, és a 9-es, 17-esről is szavaztunk, és most az eredeti szövegnél tartunk, a 37-esről, az első négy részt megszavaztuk, most az ötödik következik. Ötös mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosítón a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva 41-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de vizsgáljuk inkább meg a szavazást. Megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, egyértelműen tegyék fel a kezüket. 36-os módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva 37-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 47-es eredeti szöveg, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 20-as mellette ellenőrizzük a 19-es módosítót, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva 20-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 22-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as, ugyancsak név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 39-es Antrag 28 die überprüft. A 28-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást elutasítva. 39-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 12 név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. elutasítva. 40-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elutasítva. 58-as bekezdés eredeti szöveg név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 2-es és 13-as név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott -e mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva a teljes szövegről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Geyer jelentés következik. Név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negrescu jelentés következik, név szerint minősített ö, többségre van szükség, a szavazást megnyitom. Szavazott a mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk Fernández ugyancsak ö, minősített többséggel a szavazást megnyitom a mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk Morász jelentés név szerint, megintem a szavazást. a mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Sargentini jelentés név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Zdechovski jelentés név szerint. A szavazást megnyitom. -e mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk hughes jelentés név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Grappini jelentés név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most akkor kifogás az eljárás szabályzat 106-os cikk alapján a géntenológiában mostott ö, ö, fajták, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Valenciano Diaz de Mere Garcia Consaugra jelentés, 23-as bekezdés rajta szöveg két részben, első rész mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 50 azt kérik, hogy a második részt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást elutasítva. 59-es eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A megváltoztatott szövegről szavazunk. Név szerint a szavazást megnyitom. Szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kedves kollégák, a megtakarított időt azzal fogom meghonorálni, hogy elkezdjük gyorsan a szavazat magyarázatokat, és kérném a kollégákat, hogy hagyják el a termet, hogyha nem akarnak részt venni a szavazat, magyaráztal, és kérem, hogy ne itt beszélgessenek a teremben. Where is the list?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 Kramer kolléga. Kramer kolléga, Kramer kolléga. Graf Lemsdorf kolléga. Graf Lambsdorff kolléga. frau kollegin hautala!